No, I don't want them, but... Good, e good evening, colleagues. Good evening. Uh... Jó reggelt kívánok az Ekon és a Libe Bizottság kollégáinak. Open the meeting uh, between our committees, and if there are no objections to the... Jó estét kívánok! Ha Nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Észt, szlovák és írnyelven ma nincs tolmácsolás, 18.30-tól 19 óráig. Ezt követően csak 16 nyelven biztosítjuk a tolmácsolást, az elektronikus szavazásra pedig 19 óra 30 perckor kerül sor. Addigra kérjük, hogy a szavazókártyája mindenkinél, mindenkinek legyen meg Ennyit mondok én, és az Econ alelnöke egy hosszabb hozzászólást is ad, kb. 10 percen keresztül hallhatjuk. Péter, parancsolj! Megpróbálok gyorsan és gyorsan olvasni és beszélni. Jurova biztos a jogérvényesülésért, fogyasztópolitikáért és nemek közti esélyegyenlőségért felelős biztos fog mindkét bizottságunk előtt felszólalni. A múlt héten a koordinátorok ülésén már találkoztunk, és köszönjük a biztosnak, hogy a mai napon ismét eljött hozzánk. Tudják, hogy a bizottság október 27-én elfogadta az új felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékét tartalmazza. Egy táblázatról van szó. Korábban hasonló aktusok elfogadására is sor került januárban és májusban jelezte a parlament ezzel kapcsolatos kifogását. Annak érdekében, hogy elősegítsük a megfelelő párbeszédet, és megnézzük, hogy az ötödik pénzmosás elleni irányelve kapcsolatos egyeztetés jobban alakuljon. Egy közös levelet küldtünk, és december 27-én jár le a határidő. A két bizottságunk számára most egy lehetőség nyílik, hogy az ütemtervet megvitassuk ennek címe a, egy új módszertan felé, a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékét tartalmazó táblázatba való felvétel tekintetében. Itt ugye a pénz, pénzmosás elleni küzdelemről és a terrorizmus elleni finanszírozásról van szó. Egy ilyen úti tervet a második kifogást követően kaptuk meg, a biztos közmejárásának köszönhetően a bizottság most veszi fontolóra, hogy melyik módszer lenne a legmegfelelőbb a, a, abból a célból, hogy a harmadik országokat értékelje, és várjuk a biztos asszonytól a jelenlegi helyzet ismertetését. Ami az önök perspektíváját illeti, azt szeretném kérni, hogy részletesebb információt nyújtson arról, hogy egy ilyen módszertan végrehajtása mennyiben kivitelezhető az önök ütemterve alapján. Ahogyan azt a múlt héten már megvitattuk, szeretnénk tudni, hogy látja annak lehetőségét, hogy egy nagyra törőbb ütemtervet dolgozzanak ki az új módszertanra vonatkozóan. Másodszorban pedig arra kérném, hogy további részleteket is adjon ezen módszertanról, főleg ami a beneficial ownership-pel kapcsolatos átláthatóságot illeti. Említette, hogy ez a, az úti terv lehetne az egyik kritérium. Egy új módszertan követi a legutóbbi parlamenti állásfoglásban foglaltakat. Ebben jeleztük, hogy szükség van egy független autonóm értékelésére a harmadik országokról, és arról, hogy ezek a jegyzékbe kerüljenek -e. A parlament úgy véli, hogy ha csak az FATF listát használjuk fel, a harmadik országok nem szerepelnek a nagy kockázatot jelentő országok jegyzékében. Egyéb hiányosságok is fennállhatnak ugyanakkor ezekben az országokban, számos olyan aspektus tekintetében, amelyek a 9-es cikkben szerepelnek. Egyes előzetes eredményekre már sor került, ezek már léteznek. A bizottság a listán szeretné tartani azokat az országokat, amelyek korábban már szerepeltek rajta, még akkor is, hogyha az AFTF listán már nem szerepelnek, ugye Guyana, Afganisztán, és annak érdekében, hogy ezen országokat a jegyzékből töröljük, a bizottság úgy véli, hogy egy további értékelés szükséges, hogy ellenőrizzük, milyen előrelépéseket tettek a stratégia hiányosságok orvoslása terén. Ezért ezen elővigyázatossági elvnek megfelelően Guayana, Lao és Afganisztán irányába további intézkedések szükségesek, és ugyanígy tudomásul vesszük azt az új tervezetet is, amelyet konzultáció véget az érintett tagállami szakcsoportba elküldtek. Ez a legfrissebb információ felhasználásával történhet meg. Etiópia vonatkozásában úgy tudjuk, hogy a következő delegált jogi aktus Sri Lankát, Trinidad, Tobago, Tunéziát is felveszi a kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékébe. Ez megfelel a bizottság abéli véleményének, hogy szükséges további delegált jogi aktusokat elfogadni, hogy biztosítsuk azt, hogy az uniós jogszabályok harmadik országokra vonatkoznak, olyan országokra, amelyeket nemzetközi szinten kockázatos országnak minősítenek. Ezen hosszú bevezető után, ami azt hiszem, hogy egy áttekintést ad a keretről, most elkezdjük a vitát, és átadom ismét a szót a Libe elnökének. Köszönöm szépen, Peter. És köszönöm az ECON szakbizottságnak, valamint a titkárságnak az együttműködést ebben a témában. Szeretném elmondani mindenkinek, hogy már kétszer ellenvetéssel éltünk, januárban és májusban, az ilyen delegált aktusokkal szemben, illetve elmondtuk egyértelmű, hogy a közös bizottságnak, az Ekonnak és a Libének mi a véleménye. Múlt héten pén- kedden némi előrelépés történt, illetve a metodológiában is megállapodtunk. Nagyon fontos az, hogy a teljes bizottság, mindkét teljes bizottság meghallgassa a biztost, és megnézzük, hogy milyen előrelépés történt ahogyan ezt az Ekon szakbizottság alelnökétől is hallottunk. És most pedig Jorúva, Jurova biztos asszonynak adom meg a szót 10 percre, és aztán kérdések következnek. From both committees. So, um, Vera, you have the chair, please. Uh, you have the floor. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt uh, elnökök, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Nagyon örülök annak, hogy személy szerint eljöhettem önökhöz, és egy uh, autonóm listát hozhatunk létre azon harmadik országok uh, vonatkozóan, akik nagy kockázatot jelentenek az Európai Unió pénzügyi rendszerével szemben. És szeretnék elnézést kérni a múlt heti hiányzásomért. A, egy politikus számára katasztrófa az, hogyha elmegy a hangja, és nem tud beszélni, csak hallgatja, hogy mi történik, ugyanakkor érdekes tapasztalat volt. Nos, a PANA bizottság megvitatta a pénzmosás elleni harc fontosságát a múlt héten. Egy ambíciózus keretre van szükség Európai Unió szinten olyan ö, kormányokkal szemben, amelyek a terrorizmus finanszírozására vonatkozó, illetve pénzmosásra vonatkozó szabályokat nem tartják tiszteletben. Igen, tudomásul vettem a nagy kockázatot jelentő harmadik országok azonosítására vonatkozó kérelmet. Ez egy egyértelmű jelzés, miszerint az Európai Uniónak magas színvonalai, magas színvonalat, színvonalat érvényesít az adóelkerülőkkel szemben, illetve a pénzmosással ö, szemben is, a pénzügyi rendszerek kihasználásával szemben. Júliusban a találkozónk alkalmával vázoltam a metodológiára vonatkozó munkát a lista kapcsán, és ma azért jöttem el, hogy további magyarázattal szolgáljak arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánunk saját értékelést létrehozni, illetve meghallgassam az önök véleményét. Először arról fogok szólni, hogy hogyan azonosítjuk azokat az országokat, amelyeket elő, először kell értékelnünk, hiszen tudjuk, hogy 200 kormányt nem vehetünk gorcső alá egyszerre. A júliusi találkozónk alkalmával ez volt az önök egyik kérdése. Ezek után elmondom, hogy milyen kritériumokat kívánunk alkalmazni, figyelembe véve azt, hogy a pénzmosás elleni irányelv revíziója még nem készült el. Ezek után elmondom majd, hogy milyen javaslataink vannak az értékelés teljesítéséig. Ami az első kérdést illeti, a listázási folyamat eszköz egy hatékony, responszív politikára vonatkozóan, a harmadik országok, nagy kockázatot jelentő harmadik országokra vonatkozóan. Ezért a bizottságnak el kell dönteni, hogy mely országokat vegye előre ebben a sorban. Első lépésként azonosítani kell azon országokat, amelyeket e, első körben kell értékelni. A kiinduló pont pedig a pénzügyi fellépés task force kell, hogy legyen. Az Európai Bizottság ennek teljes tagja. Tehát meg kell nézni, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszer szempontjából mely országok jelentenek kockázatot, hiszen ez az EU szempontjából is kockázatot jelent. A harmadik országokat azonban ez a pénzügyi task force, amelyeket nem azonosítottak a task force-ban, azok is, azok is még mindig kockázatot jelenthetnek az EU számára. Ez pedig azt jelenti, hogy mintegy 200 kormányt kell elemeznünk világszerte a különböző kritériumok alapján. Először is a, azon, gazdasági, azon országok, amelyek gazdasági szempontból relevánsak az EU számára, ezek a nagy pénzügyi központok, illetve azon országok, a, amelyeknek közös gazdasági kapcsolatai vannak az Európai Unióval. Figyelembe kell venni azok, azokat az országokat, amelyek részét képezik az átvilágításnak. Pierre Muszkovici kolléga dolgozik ezen a listán a tagállamokkal az ő területe az adózás, és ezt a listát ezt a listát ezen a héten fogják elfogadni. A második kritérium az Európol által azonosított harmadik országok, illetve a külügyi szolgálat által azonosított harmadik országok a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása területén, mely országok jelentenek kockázatot. Itt meg kell győződni arról, hogy az összes ide vonatkozó országot lefedjük, azokat is, amelyeket a, jelenleg a FATF nem vizsgál, azonban meg kell győződnünk arról, hogy ne maradjanak üres lyukak a rendszerben, ezért bármikor kibővítheti a hatáskört a bizottság további harmadik országokra, figyelembe véve az új információkat, illetve olyan új eseményeket, amelyek tükrében relevánsá válik egy ország. Második lépésként meg kell határozni a rangsort, amely alapján a potenciális kockázatot jelentő országokat értékeljük. A következő kritériumokat javasoljuk. Az a nem együttműködő adóhatóságok listáján szereplő harmadik országok, Moszkovici bizt foglalkozik ezzel a kérdéssel. Második kritérium, azon harmadik országok, amelyekre vonatkozóan már vannak kiegészítő anyagaink. Ezeket esetleg a pénzügyi fellépéssel foglalkozó Task Force már megvizsgálta. Harmadik kritérium, a terrorista veszély fenyegetettségnek kitett országai. Itt az által általadott információra, illetve a külügyi szolgálattól kapott információra támaszkodunk. Negyedik, azon harmadik országok, amelyek nemrégiben kerültek le a Financial Action Task Force listájáról. Itt meg kell határoznunk, hogy a Financial Action Task Force döntése kielégítő-e, és ennek alapján az Európai Uniós listáról is levehetjük ezeket az országokat. Jelenleg zajlik ez a folyamat. Ez tehát a második lépés. A harmadik lépés az az, hogy hogyan képzeljük el a metodológiát, megkívánjuk határozni azokat a kritériumokat, amelyek alapján értékelést végzünk, és itt a jogi alap a 9-es cikk, a pénzmosás elleni irányelv 9-es cikke, amely tartalmazza a pénzmosás kriminalizálását, illetve a terrorizmus finanszírozásának kriminalizálását, valamint a gyanús tranzakciókra vonatkozó kitételeket. Ezeket szeretnénk bővíteni az irányel felülvizsgálatokor olyan aspektusokra is kitérve, mint például a szankciók hatékonysága, illetve a nemzetközi együttműködés. Az elnökség nyitottan állt az Európai Parlament kérése kérésével szemben, és a jövő héten egy trialógusra kerül majd sor Strasbourgban ebben a témában. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a beneficial ownership a kulcsfontosságú kritérium lesz a bizottság számára az értékelés során, és ragaszkodunk ahhoz, hogy ne legyen további tolerancia olyan adóhatóságokkal szemben, amelyek struktúrája homályos. Ezeknek az időknek véget kell venni, vetni, az Európai Uniónak pedig példát kell mutatnia, tovább lépni, tovább, mint a más nemzetközi fórumok, mint a G8-ak, a G20-ak, vagy pedig a Financial Action Task Force. Ennek az értékelésnek az első eredménye 2018 végén jelenik meg az első prioritás csoport országokra vonatkozóan, a többi releváns ország értékelése azonnal megkezdődik majd a második fázisban 2019-től fogva. Ezen második csoportra vonatkozóan fokozatosan végezzük majd el a munkát, ahogy az új információs forrásokat azonosítjuk. Például új értékelési jelentésekre gondolok, így folyamatosan kiegészítjük majd az EU-s listát 2019 után. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem várunk 2025-ig a lista kiteljesítéséig, hanem folyamatosan értékeljük az országokat. So, for this second wave of countries. Tehát Kevesebb az információ, kevesebb a kockázat bizonyos országok esetében, ha csak nincsenek váratlan események, akkor kész vagyok az úgynevezett sürgőségi fellépésre, ha különleges körülmények állnak elő, amelyek súlyos aggodalomra adnak okot, hogyha bármilyen probléma van a prioritási listával a bizottság részéről. Persze a bizottság továbbra is monitorozza a listán szereplő országokat, és a hiányosságokat igyekszik kiköszöbölni. Engedjenek meg néhány lépésre is kitérnem, ami az intézményközi eljárást illeti. Tagállami szakértőket is bevonunk a pénzmosás, terrorizmus, finanszírozás speciális szakcsoport munkájába delegátaktusok formájában. Az Európai Parlament képviselőt is minden egyes ülésre meghívjuk, a következőre a tagállami szakértőkkel december 11-én kerül sor. Az Európai Parlamentet ugyanolyan materiális és információs forrással látjuk el, mint a tagállamokat, hiszen átláthatóan kell dolgoznunk, ez bizalmat szül. Az eljárás, illetve az eredmények vonatkozásában az átláthatóság azt is biztosítja, hogy azok a harmadik országok, amelyek nem felelnek meg elvárásainknak, tudjanak róla, és ha lehet, korrigálják ezt. A bizottság kész a tanácsnak és a, tan- a parlamentnek, amilyen gyakran csak szükség van erre beszámolni. További eszmecserére is kész vagyok, a módszert és az eredményeket is érintve. Szilárd eulistára van szükség, illetve csak megfelelő források segítségével tudjuk ezt elérni. A bizottság biztosítja ezeket, és köszönöm az önök felajánlását is annak érdekében, hogy a bizottság ezt a feladatot elláthassa. Végül néhány szót szeretnék szólni a pénzügyi ö, task force-ról. Az EU-nak függetlenül kell értékelnie, ez óriási előny a bizottság számára, amelynek segítségével meg tudjuk érteni azt, hogy milyen kockázatot jelentenek egyes országok, és jelentősen növeli a jelenlétet ennek a Task Force-nak a keretén belül. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy továbbra is hiszem, hogy a FATF továbbra is nagyon fontos testület, támogatnunk kell munkáját, és stratégiai és politikai szempontból még inkább el kell köteleznünk magunkat a munkájukban. A bizottság már ezt megtette, ami a pénzügyi task force munkáját illeti. Elkerülhetetlen tehát, hogy átmeneti időszakra kerüljön sor az első eredmények elérése érdekében, hiszen 2018 végéig szeretnénk ezeket felmutatni. Teljesen világos, hogy a semmittevés nem megfelelő opció. Az Európai Bizottság feladata, jogi kötelezettsége, delegált jogi aktusok elfogadása annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy az Európai Unió azonosítsa a magas kockázattal járó harmadik országokat, és ezekkel szemben megfelelő magatartást tanúsítsa, minden más felelőtlen lenne a pénzügyi rendszerek integrációját tekintve a belső piac hatalmas veszélynek, komoly veszélynek lenne kitéve, ami a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozást illeti, hogyha nem azonosítja megfelelően az Európai Unió ezeket a harmadik országokat, és nem veszi fel őket a megfelelő listára. A feladatunk a globális megközelítés elfogadása a magas kockázatú országokkal szemben. Ezért azt kérem, hogy támogassák a delegált jogi aktust, amely az önök viz, amelyet önök vizsgálnak. Az Afrika szarva nagyon érzékeny, ami a terrorizmust illeti, illetve a pénzmosás is kockázat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek az elsődleges megfontolásaink, és várom az önök véleményét ezzel kapcsolatban, és az önök reakciói nagyon fontosak számunkra, és köszönjük szépen, hogy kísérnek bennünket ebben a fontos munkában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most megadjuk a szót az EMLD e e, jelentéstevőnek, e, úgyhogy mivel úr nincs itt, ezért Szárgentini asszonyi a szó a Libe részéről. Ez egy nagy megtiszteltetés. Nem azt mondtam, hogy jön a második a sorban, egyáltalán nem társ jelentést. Ő az Econ szerepelt elsőként a listán, és Libe másodikként. Nem akarok elébe menni, hogy mit szeretne mondani. Na, most állapodtam meg éppen a kollégámmal, hogy a zöld, zöldek részéről, hogy ő, ő fog majd hozzászólni. Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót, de a zöldeknek adom majd meg a lehetőséget. Gigold úr szeretne hozzászólni. Gigold úr, nem tudom, hogy ez -e a megfelelő eljárás, Karin úrnak ez e, megfelel-e, tekintve azt, hogy milyen közeledésre került sor a két frakció között, de talán visszatérhetnénk a megfelelő hozzászólási listára. Először a néppártot e, hallgassuk meg, hogy ő nekik mi a véleményük a e, pénzmosás elleni harcban. Én tulajdonképpen csak azt akartam, hogy a Libe jelentéstevője kapjon előbb szót, mondja az elnök. Na most akkor... Mert Metzola asszony. Én szeretnék reagálni Jurova asszony által elmondottak az először a társjogalkotókat kellene meghallgatni, mondja az elnök, Szágentini asszony, és aztán utána további hozzászóló. Nem vicceltem, elnök úr, csak udvarias akartam lenni. Azt gondolom, hogy nagyra kell értékelnünk azt, hogy ez biztos asszony ilyen részletesen beszámolt a témáról. Már kétszer nemet mondtunk a delegált jogi aktusra, de közben nagyon sok minden történt, és sok minden megváltozott. Pozitív értelemben Azt hiszem, hogy ez a megközelítés mindannyiunk számára e, pozitívumot jelent, de a részletekre mégiscsak megadnám majd a kollégámnak a lehetőséget, hogy kitérjen. Elnök, de más nem kért szót? Kigold úron kívül, ki van még a listán? Okay, so who, who else is on the list? On the list uh, Gigold. Right, Mr. Gigold. Gigold úr. Metzola asszony és Kigold uh, úr vannak a listán, ki szeretne először hozzászólni. Okay, each of you are saying each, okay, Mr. Giggold, you go first. Jó, Giggold úr, jó. Jó, akkor kezdem én. Egy kicsit megzavart ez a kettős eljárás, de köszönöm elnök úr, hogy szót kaptam. Köszönöm az Európai Bizottságnak a magyarázatot, a bevezetést, az ütemterven alapul ez, amelyet már bemutattak korábban. Azt gondolom, hogy ez a kritériumrendszer és a prioritások listája mindenképpen jó gondolatnak tűnik. Egy kérdésem van, ami a kritériumokat illeti, az Európol által megnevezett országok listája. Van-e valamilyen formális módja annak, hogy bizonyítékot gyűjtsenek a nemzeti szintű ügyekkel kapcsolatban? Mely országok, mely harmadik országok azok, amelyek gyakran megjelennek bírósági ügyekben pénzmosási ügyekben. Ez ugyanis valamiféle objektív adat lenne, amit a jogrendszer amúgy is kiad magából, és azt hiszem, hogy ez egy jó kiinduló pont lenne, hogy megnézzük, hogy melyek azok az országok, amelyek valóban problematikusak. Azt gondolom, hogy Etiópia valószínűleg elég ritkán jelen, jelenik meg ezen a listán. Minden esetre ez egy jó információforrás lehetne az önök munkáját illetően is. Mindemellett azt gondolom, hogy két ügy van, amelyek felmerültek a legutóbbi ülésen, amikor ön sajnos nem tudott részt venni. Örülünk, hogy időközben meggyógyult. 2025-ös határidőről beszélnék először. Jó lenne, hogyha addigra az első forduló prioritizálása megtörténne, talán még hamarabb is, mint 2025. A másik téma, amelyet több kollega is felvetett, ez a munkatársi, munkatársak felvétele. Látjuk, hogy a pénzügyi bűncselekmények Task Force-ban növekszik az álláshelyek száma, de ez még mindig nem elég. Még mindig, hogyha ezt összehasonlítjuk azzal, amit az Egyesült Államok be ruház a pénzügyi bűncselekmények elleni fellépésbe és a pénzmosás elleni fellépésbe. Nem csak kicsit vagyunk elmaradva, hanem nagyon le vagyunk maradva az Egyesült Államok mögött, sokkal kevesebb ember foglalkozik nálunk ezekkel a bűncselekményekkel, úgyhogy az Egyesült Államok egyértelműen komolyabban tud fellépni ezen ügyekben. Úgyhogy nagyra értékelném, hogyha lenne egy kiegészítő, egy további elköteleződés ez iránt, az ügy iránt. iránt. Azt hiszem Juncker úr is említette ezt a Panama Bizottságban. Két további álláshely nem elegendő. Talán a bizottság elkészíthetné a Financial Crime Unit feladatkörét, és részletesen beszámolhatna arról, hogy véleményük szerint hány teljes munkaerőre eh, van szükség ezeknek a feladatoknak az ellátásához. Ezek eh, az itt eh, munkaadóként is felmerül ez, a, ezeknek a munkatársaknak a felelőssége. Mindenkinek 24 órából áll a napja és az sem lenne jó, ezt gondolom a szociáldemokraták is támogatnak ebben, az sem lenne jó, hogyha nem tartanánk be ezeknek a kollégáknak a munkaidejét. Egyesek nem igazán támogatják a munkaidő irányelvet, de mi igen, és a szociáldemokraták is, úgyhogy ez számunkra fontos. Még egy dolog, Máltával kapcsolatban az FATF és a legutóbbi delegációs látogatásunk, Libe és a Pana látogatása, ami amit itt felvetnék, azerbajdzsáni utazásra került sor. Itt sok furcsa pénz eh, áramlásra került eh, sor. A német Bundestag sincs rajta az FATF listán. Eh, sok dokumentált eset van, amelyek a politikai befolyás gyakorlásra adnak példát Azerbajdzsánnal szembe, de nincs, nincs rajta a német Bundestag ezen a listán. úgyhogy jó lenne, hogyha ezt még egyszer megnéznék. Máltán, és azt mondta, vagy azt hallottuk, hogy e, önmagában az, hogy nagy pénzáramlásra kerül sor, és e, banki pénzáramlásra kerül sor, ez még nem aggasztó, de hát tudjuk az azerbajdzsáni emberi jogi helyzetet. Köszönöm szépen a beszámolóját, ez mindenképpen jó kiindulópont. Ez Európa e, erejének felmutatása lehet, hogyha valóban össze tudunk tartani. Köszönöm, Metzola asszony. Köszönöm, Jean-Claude. Hadd csatlakozzak kollégáimhoz, és köszönöm biztos eszünknek, hogy eljött, és ilyen átfogó menetrendet és tervet mutatott be a bizottság teendőiről. Örömmel fogadjuk el, és örülünk, hogy végre egy módszertan is megszületett. Ugyanakkor jó lenne, hogyha nagyra törőbbek lennénk, felgyorsítanánk valamiképp az eljárásokat, jól tudva persze, hogy nem várunk 2025-ig, Hát mégis, ha a főcélt kitűznénk, akkor ennél ambiciózusabb, gyorsabb menetrendben gondolkoznánk. Ha ehhez az kell, hogy több munkatárs legyen, ami frakciónk támogatná ezek felvételét. A néppárt nevében, meg még máltai képviselő csatlakoznék az, amit Sven Gigold mondott Azerbajdzsánról. Thank you very much. Köszönöm. Úgy tűnik, az összes frakciót megpróbáljuk lefedni. Van-e a szocialistáktól valaki, aki hozzászólna? Pervans Perez, parancsoljon. Uh, oui, merci beaucoup, madame. Igen, köszönöm szépen. Megköszönöm a biztos asszonynak, hogy betartotta az ígéretét és a vállalásait. már egy ideje létrejött ez a konszenzus, és az a roadmap, amit javasolt, az működik, erről már beszéltünk a múltban, de az előre lépés lehetőségét összekötötte a tárgyalásokkal, a trialógussal az AMLD keretén belül. Ezt értjük, ezt a az aspektus, de vannak olyan kritériumok, amelyek nem függenek ezektől a tárgyalásoktól, és elvileg nem kellene, hogy befolyásolják az ön autonómiáját, vagy a kezdeményezési jogát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy június óta ezek, ezeknek a kritériumoknak az alapján már előre lehetett volna na, lépni, vagy legalább meg, meg lehetett volna határozni ezeket a kritériumokat, másfelől pedig itt van ez a munka, amit ön is ugye elismert, hogy európai szinten ezt el kell végezni, és hát azt jól látjuk, hogy van itt általános kontextus, a, um, a Paradise paper kapcsolatban megvan még a nyomás is, tehát én azért azt szeretném, hogy biztos lehessek abban, hogy ez az új módszer egész egyszerűen nem vezet oda, hogy mi csak reagálunk, és e tekintetben látjuk azt is, hogy mondjuk ha túlságosan nagyon bízik a tanásban, akkor nem fog tudni elé- előrelépni. Tehát nem szeretném, hogyha a végén visszakerülnénk egy olyan eszmecserébe, amely tulajdonképpen a tanács kezei között van, ahol a tanács a befolyásoló. Ami pedig az elnököt illeti, ugye ide jön, ide jött hozzánk ma este, júniusban megkaptuk a dokumentumot, de hát jogilag ez semmi szempont, semmilyen szempontból nem fogható, és hát valami le- levélváltás, vagy valaminek kellett volna történnie, amely lehetővé tenni, hogy ezt a megállapodást a gyakorlatban is megvalósítsuk, tehát ezzel a parlamenttel. Tehát, hogy valahogy, hogy lezárták a tárgyalásokat, és hogy vállalják ezt a kötelezettséget, és hogy ne a a tárgyalásokon belül a kritériumok meghatározásától függjön minden az MLD irányelv esetében. Köszönöm szépen, kollégák, kérem csak jelezze, aki szót kér, 7.30 előtt be kell, hogy fejezzük a vitát. Az LCR e frakciótól senki nem jelentkezett, úgyhogy a liberálisok képviseletében talán két percre, két-három percre esetleg megadom ezek úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, még ennél is rövidebb leszek. Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, szerintem sokat léptünk előre. És nekem is a kritériumokkal kapcsolatban van kérdésem. A szövegben az más releváns kritériumok szerepelnek, mint a pénzmosás elleni irányelvben, és a triológus kimenetelétől függetlenül szeretném a kedvezményezett tulajdonosok és átláthatóság kritériumokról a biztos asszony véleményét szeretném tudni. A zöldektől nincs senki, az ELNE frakcióból van valaki, nincs, a GUE köréből nincs. Akkor vére szúrnak adom meg a szót, két-három perc maximum legyen szíves. A árnyék előadónk nincs itt, de nagyon röviden szeretném a következőket elmondani. Tulajdonképpen a nyilvánvalót ismétlem meg még egyszer. Ez még minimálisan sem felel meg az állampolgáraink legitim elvárásainak, azt kell, hogy mondjam. Hát sajnos nagyon távol állunk attól, hogy a valódi felelősséget vállalná valaki. Mi úgy látjuk, hogy itt botrányok sorozata merült fel, és sokkal határozottabb és sokkal célzottabb cselekvést kellett volna látnunk az EU szintjéről. A list, ezt a listát itt nem ö, alakították át jelentősen egyáltalán, és még hogyha a nyilvános ö, eseményeket nézzük, akkor is voltak olyan kritikus tényezők, amelyek elhangzottak. Tehát mondjuk az az erőfeszítés, hogy hozzá ja, teszünk újabb kritériumokat a listához, az nem egy copy-paste, az nem egy másolás valahonnan. Tehát azt hiszem, hogy ez a munka, ez sajnos az elvárások alatt marad nagyon gyenge, hát ezt a, és ráadásul a késlekedést, hogyan fogjuk ezt megmagyarázni az állampolgároknak? Ez egész egyszerűen elfogadhatatlan, az, amit mi itt mondunk, ez igazából nem kérdés, hanem egy, inkább egy megjegyzés volt egy állítás, és az FTD nevében Coburn úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nem tudom, hogy a valuta ellenőrzéseket most kell ide bevenni, vagy később beszéljek ezekről. Észrevettem az álmódosítóban a valuta módosításokon, valuta ellenőrzéseken, hogy a nagyértékű áruk a méretük szerint ez egy teljesen más dosszié, hangzik a hozzászólás. Nincs értelme most erről beszélni. Jó, mondja Kobornul, hát nincs értelme, de egy órával később se lesz értelme. Jó, mindegyik, akkor később fogom elmondani, elnök úr. És akkor Simon úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, biztos asszony. Szeretnék egy kérdését hangsúlyozni Gigold úrnak, amit leegyeztem. A, emlékszem arra az érvelésre bizottság részéről, amely azt kérdezte, mennyi idő kell ahhoz, hogy egyes tagállamokban vizsgálódjanak, illetve meddig áll, tart egy-egy világos lista összeállítása. Gigild úr kérdését azért húznám alá, nagyon konkrétan tenném fel, hány teljes idő munkaerőt kell felvennie az Európai Bizottságnak pluszként, tehát a múltban dolgozókon túl, mert munkanélkül ugye nem lehet egy ilyen hanem bizony ez kellene emberórák. Aztán a jövőben el kéne kerüljük azt is, hogy megint egy olyan folyamatba kerüljünk, amelybe az elmúlt hónapokba kerültünk, azaz, hogy olyan listával, listával szembesülünk, és aztán teljesen véget vettünk a munkának, és egy olyan eredmény születik mindennek, amit aztán elutasítunk. El tudnak képzelni, hogy a jövőbeli listák összeállításánál egy olyan munkafolyamatot hoznánk létre, amely egy korériasztási rendszert indítana el, még mielőtt a tervezetés mértékben elkészülne, és így az Európai Parlament valamilyen képet nyerhessen arról, hogy ez miképpen alakul, hogy elkerüljük az olyan látványos vagy akár botrányos helyzeteket, mint ami legutoljára alakult ezzel kapcsolatban ki. Köszönöm szépen, Péter. Most Európai Bizottságot illeti a szó, hogy válaszoljon. Biztos asszony, parancsoljon. Köszönöm. A végén kezdem. Simon és Gigold úr kérdéseiről, vagy kommentárjáról, a kapacitások, munkaerőkapacitásokat illetően. Kell legyen elégséges kapacitásunk ahhoz, hogy azon vállalásokat teljesíteni tudjuk, amelyeket nyíltan vállaltam, és amért felelősséget vállalt a bizottság. már meghatároztuk, milyen számú és végzettségi munkára lesz szükség az egyes egységben, sőt létrehoztunk egy külön egységet, egy külön unitot erre a feladatra, és ha további igény adódik, akkor átszervezzük majd a rendelkezésre álló kapacitásokat a DJ-n belül, annak érdekében, hogy az értékelések első körét le tudjuk és a magas kockázatú harmadik országok listáját 2018 végéig összeállítsuk. Örülök annak, hogy az Európai Parlament támogatását élvezem, meg Jean-Claude Junckerét, aki kif- nyíltan kifejtette, hogyha nincs elég kapacitás, magasan két kasztás, akkor ő zöld ut- utat enged a felvételeknek. Persze a kapacitások bővítésében arra is gondolok, hogy a tagállamok részéről is mozgósítani kéne szakértelmet. Ugyan elhangzott, hogy nem teljes mértékben kell bízni a tagállamokban, ez lehet, hogy így van, de a tagállami szakértőkben azért teljes mértékben megbízom. Tehát egy közös olyan munka környezetet létrehozva, és olyan munkarendszert, amelyel el tudjuk végezni ezt a feladatot. Persze ez első sorban az Európai Bizottság felelőssége, komolyan is veszem ezt, és csak megismételni tudom azt, hogy annyi kapacitást fogunk bevetni, amennyire csak szükség van a feladat ellátásához. Visszatérve a kérdéssor sor elejére, szeretném megköszönni Sargentini asszony optimizmusát, Gigold úr, hogy mik, kérdezte, hogy mik a források, illetve az információ források, hogyan festenek majd, amelyeket az Európol fog garant szolgáltatni. A logikus okoknál fogva vonjuk be az Európolt, hiszen vannak információ adataink, adatbázisaink más forrásokból is, beleértve az egyes tagállami bűnvádi eljárásokat, vagy, és nem csak a lezártakat, hanem a folyamatban levő bűnügyi vizsgálatokat is. Tehát én értemben a tagállamoktól információs adatbázisunk, és harmadik országok helyzetét illetően is van hasonló adatkörünk. Logikus módon tehát az EU autonóm harmadik országokat tartalmazó, kockázatos országokat tartalmazó listájának összeállításakor ezeket a csatornákat és információs köröket, beleértve az Európolét is, nyilvánvalóan fel fogjuk használni. Az is természetes, hogy az Európa és a tagállamok közötti információnak is vannak hatáskörei, ám mint mondottam, ez az adatbázis megvan, használni fogjuk. A 2025-ös határidő kérdése, illetve hogy addig mit csinálunk, hangzott el. Hát a jövő év végéig e, ígértem, hogy elfogadjuk a listát. Ez azt jelenti, hogy a következő év során a módszertan alapján először a releváns országokat fogjuk értelmezni. Persze nincsenek százszerzelékos előre meglátásaink, de nyilván Azer, például Azerbajdzsán ügyében, tehát azerbajdzsáni pénzmosógép ügyében feltétlenül vizsgálódnunk kell. Tehát vannak országok, amelyekkel kapcsolatban régóta megalapozó gyanú áll fenn, hogy valami nincs rendben, stratégiai problémák, mert vannak adhok problémák is olykor, ezért kell ezeket a részfékeket beépíteni. Tehát a jövő év során először információt gyűjtés történik, a releváns országok vonatkozásában történik majd értékelés, és lehetőség van, hogy hozzátegyünk másokat is, bármely pillanatban, és 2018 végéig áll össze majd a lista, és ezután folyamatos munka folytatódik majd, újabb országokat feltéve a listára 2025-ig, a munka zárásáig. Már elmondtam, hogy teljes körű átláthatóságra van szükség ebben az egész folyamatban, tehát együttműködő tagállamok tehát részéről, és az Európai Parlamentet is folyamatosan tájékoztatjuk minden egyes lépésről. Nem tudom megmondani, tehát, hogy jövő melyik hónapjában áll össze az első listája majd a releváns országoknak, amelyek értékelés történik, de nyilván nem decemberben lesz azért. Igyekszem a lehetőleg inkább sürgetni a folyamatot. Azerbajdzsának kapcsolatban már mondottam, nyilván az egyik elsőként elemzendő ország lesz. Beres asszony kérdésére. Igen, hosszú eszmecserés vita, viták voltak. És be kell mutasni az eredményeket. Túl sok forog kockán, nem csak az európai pénzügyi rendszer stabilitása, meg az EU makrogazdasági stabilitása, hanem az Európa adófizető bizalma is. Ez túl komoly dolog ahhoz, hogy elhanyagoljuk. De hát realista menetrenddel határozzuk meg a módszertan felállítását, a megfelelő emberi erőforrásokkal bizonyal időben meg lehet ezt majd lépni. Ilyesek úrnak mondom, mit válok? Azelőtt, hogy pozitívan közelítsük meg a 9-es, a pénz most irányelv 9-es szikének kibővítését, és a beneficial ownership szabályok átláthatósága egyik legfontosabb kritérium, amelyet vizsgálnunk kell. És ez a triológus menetétől is függ persze, amely nagyon remélem, hogy sikeresen zárul majd Strasbourgban a jövő héten. A zöldek kritikáját fogadnom kell. És bízunk abban, hogy a javasolt módszertan a megfelelő. Persze, ha vannak javaslatai, amelyekkel lehet javítani ezen, vagy más módszertant élnie ki, akkor ám mindenképp ám legyen, ám egy stratégiai, szisztematikus módszertan és azonnali adhok lehető, reakció lehetőséget is beépítve a rendszerbe, hogyha erre váratlanul szükség van. Ezzel szerettem volna válaszolni a kérdésekre, amelyeket meg is köszönök. Köszönöm szépen, biztos asszony, kérdezem a koordinátoroktól, hogy szükség van-e zárt ajtók mögött megbeszélni ezt a meghallgatást, mielőtt a szavazásra rátérünk. A LIBE koordinátor szerint nincs erre szükség. A biztos asszony tehát bemutatta az ügyet és a metodológiát, hadd emlékeztessek mindenkit, december 27-ig tart a határidő, hogyha az Európai Parlament ellenzi ennek megszavazását, akkor a decemberi plenárison kell erről szavazni. Egyszerűsített eljárás szerint egy állásfoglalás keretében, de ez előtt a koordinátorok döntésére van szükség. Köszönöm szépen biztos asszony a hozzászólását a mai vitához, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat ilyen rövid határidővel. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. Köszönöm szépen.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

Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák! Ich darf nochmals, weil es so viele neue Kollegen. Sok új kollega érkezett. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Libe és Econ együttesülésen, amikor is szavazásra kerül a sor. Maridelvo és Juan Fernando López Aguilar jelentéseiről van szó. Készpénz ellenőrzés témában. Nagyon jó lesz ez a szavazás. Én először szavaztatok ebben a e, funkcióban. Remélem, hogy jól látok mindenkit, és elég erős a szemüvegem. Köszönöm a jelentéstevőknek a munkáját, a kompromisszós javaslatokat, ettől minden sokkal egyszerűbb. Először is teszteljük a rendszert. Nekem sincsen itt a kártyám, remélem, hogy hamarosan ideér. Ma délután még itt szavaztam vele, de aztán itt felejtettem és kivették. Dimmen, nur mal, ja, ja, das machen wir danach, aber konnten Sie mal funktionieren, dass ihr alle gehen, ehe wir losgehen? Kérem, vizsgálják, nézzék meg, hogy működik a szavazógépük, próbáljuk meg. Okay, dann ist die Abstimmung geschlossen und Lezárom a szavazást. Dann darf ich bevor Akkor, mielőtt megkezdődik a valós szavazás, megadnám a szótás jelentéstevőnknek, López Aguilar úrnak. Ugye szokás, hogy megköszönjük mindenkinek, különösen az árnyékelődóknak azt a jogszabály alkotási munkát, amelyről szavazzunk. Sajnálom, hogy Delvo asszony a társadalmadó nincs itt, de mégis szeretném mindenkivel tudatni, hogy igyekeztünk megfelelő egyensúlyt találni e az eszköz céljai között, melyek cél egyrészt, hogy erősítsük a belső piac alapján, működés alapján a határnál moz, menő pénz, készpénzmozgásokat az Európai Unió külső határainál, miközben megőrizzük a, a jogos érdekeket, tehát arányosság álljon fel, fenn. Persze egy felülvizsgálati záradékkal is, mely alapján minden három évenként a bizottság javíthat, erősíthet a jogszabályon. Chairman. Elnök úr. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Kopányan úrnak is megadom a szót, tessék. Coburn úr, elnök úr, megdöbbentett az A kompromisszum szövege. Ellentmond mindennek, ami jó. A személyes adatok megadása és a készpénz felhasználásának célja. Ez korlátozza a szólásszabadságot, mert a pénz beszél, ez Európa Emberi Jogi Bíróság 10 valamint a magánélethez való jogot, az, ember, az emberi jogok 8 cikke szerint, valamint a tőkesz mozgás szabadságát is érti. A, a 21-es 10 cikk a korlátozások fokozatos lebontását irányozza az EU számára a kereskedelemben. A tőkemozgást korlátozza. Szerintem a 70-es évek készpénz ellenőrzését hozza be. Nagy-Britanniában régen volt ilyen, de már megszüntettük. Régen csak 50 font lehetett az embernél. To go down the... Most már tudom, hogy hol van a mikrofont kikapcsologom. Tisztelt Koban úr, a jelentéstevő és az árnyék jelentést jelentéstevők dolgozták ki a kompromisszumos javaslatokat árnyék jelentéstevő ülésen. Nagyon-nagyon sajnálom, hogyha önnek ez nem tetszik, de ilyenek a játékszabályok, de most, és most szavazunk. 81-es módosítás, Barbara Kappel. Megnyitom a szavazást. Nem, nem elektronikusan szavazunk. Ki van mellette? Ki van ellene? Elutasítva. Következik a 137-es módosítás mellette, ellene elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 32-es módosítás mellette, ellene elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 165-ös módosítás mellette, ellene, ellenőrizzük. Más is elfelejtette a kártyáját? Rajtam kívül? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást még egy. hozzászámolunk, a mellette lévőknél elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 176-os mostás mellette ellene elfogadtuk. 47-es mellette ellene elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, elfogadtuk. 186-os mellette, ellene, elutasítva. 52-es mellette, ellene, elfogadtuk. 187 mellette, ellene, elutasítva. 53-as mellette, ellene, elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. J kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. K kompromisszum. Ha szeretnék ha szeretnék, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 27-en ellene elfogadtuk. K kompromisszum következik. Mellette, ellene, elfogadtuk. 210-es módosítás mellette, ellene, elfogadtuk elkompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 67-es mellette ellene elfogadtuk. 213-ast visszavonták, M kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 215-ös módosítás mellette ellene elfogadtuk. O kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 228 mellette ellene elutasítva. 229 blogban szavazunk 229-től a 235-ig. Mellette ellene, elutasítva, 230 mellette, nem, nem, mégsem, mellette ellene mondja az elnök, de nem mondja, hogy miről szavazunk, 73-as, 73-as mellette, ellene, elfogadtuk, 74-es mellette, ellene, elfogadtuk, 75-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 243 mellette, ellene, elutasítva. 244 mellette, ellene, elfogadtuk. 245 mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 246 mellette, ellene, elfogadtuk. Q kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 79-es mellette, ellene, elfogadtuk. 251 mellette, ellene, elutasítva. 254 mellette, ellene, elutasítva 255 mellette, ellene elutasítva 256 mellette, ellene elutasítva 257 mellette, és a 258 együtt, mellette, ellene, elutasítva 259 mellette, ellene, elutasítva 260 mellette, ellene, elutasítva preambulum bekezdések 82 mellette, ellene, elutasítva, 83 mellette, ellene, elutasítva, 84 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes, illetve 86-os mellette, ellene, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene. ez jó lenne még egyszer ezt is ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Világosabb volt, mint ahogy gondoltam. 88-as mellette ellene. Elfogadtuk. 89 mellette ellene. Elfogadtuk. Kettes mellette ellene. Elfogadtuk. 91-es mellette ellene. Elfogadtuk. 3-as 4, 96. Négyes, mellette, ellene, elfogadtuk. 96-os, mellette, ellene, elutasítva. 97 mellette, ellene, elutasítva. R kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 106-os mellette, ellene, elutasítva. A 107-est visszavonták, 6-os mellette, ellene, elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, elutasítva. 7-es mellette, ellene, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, elfogadtuk. 109-es mellette, ellene elutasítva a 110-es mellett, nem 111 mellette, ellene elutasítva, 112-es mellette, ellene elutasítva, 9-es mellette, ellene elfogadtuk. Ez kompromisszum, ez kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 114-es mellette, ellene elfogadtuk. 116-os mellette, ellene, elutasítva. 117-es mellette, ellene, elutasítva. 118-as mellette, ellene, elutasítva. 119-es mellette, ellene, elutasítva. 11-es mellette, ellene, elfogadtuk. 122-es mellette, ellene, elfogadtuk. 124-es mellette, me ellene, elutasítva. 123-as mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene, elutasítva. 16-os mellette, ellene, elfogadtuk. T kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as módosítás mellette, ellene, elfogadtuk. 129 mellette, ellene, elutasítva. 130 mellette, ellene, elfogadtuk. 131 mellette, nem, nem, nem, U kompromisszum, U kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 133-as mellette, ellene, elutasítva. 134 mellette, ellene, elutasítva. 21-es mellette, ellene, elfogadtuk. V kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 22-135-ös mellette, szeszemcetos mellett ellene elutasítva. A módosított bizottsági javaslatról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. ez wer? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Egyértelmű többséggel elfogadtuk. 80-as módosítás, kettes citation, az legislatív állásfoglalás mellette ellene elutasítva. És utolsóként szavazzunk arról, arról a döntésről, hogy az intézmény közi tárgyalásokat kezdünk. Az, a ma itt elfogadott jelentés alapján ez egy elektronikus szavazás lesz. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És akkor ezzel megkezdődhetnek a tárgyalások. Köszönöm mindenkinek, és kellemes estét mindenkinek. És az ülés pedig lezárom. Roberto.